So, dear colleagues. Kedves kollégák, először is üdvözlöm a Libe szakbizottság tagjait a közösen szervezett két szakbizottság ülésen, és Claude Moraest, a társ elnökömet. Elnöki közlendők. Ma reggel november 10-én volt a nyolcadik dialógus, a, a, a pénzös triológusban, Strasbourgban, amit a tervek szerint az utolsó dialógus lenne, ám sajnálatos módon ott arról kaptunk tájékoztatást az elnökségtől, hogy nincs mandátuma tárgyalni, sem kompromisszumos szöveg nincs, amiről lehetne tárgyalni. Úgyhogy egy nagyon rövid ülés volt ez csak, vagy lesz volt. Az elnökség egy kompromisszumos csomagot fog beterjeszteni a következő triológusra, amely december 13-án csütörtökön lesz, szintén Strasbourgban. Ennyit tudunk át erről, és ez volna az elnöki közlendő. Ma reggel pedig a készpénz belépése, kilépése az Európai Unióból ellenőrzése témájában örömmel látom, hogy mind a két szakbizottság, a LIBE és az ECON is továbbra is erősen koncentrált a terrorizmus elleni harcra és a szerzett bűnözés elleni harcra. Október 19-én volt az első közösen szerzett ülés, a társadalmok Delvó asszony és López Aguiar úr közös jelentését megtárgyalandó, amely szabályozza az Európai Unióból való ki- és belépő kész, készpénzmozgások nyomon kísérését. A vita a két szakbizottság tagja által benyújtott módosítók körül folyik majd. A célja a két bizottságnak az, hogy a terroristák pénzmosok életét nehezebbé tegye, amikor kész pénzt mozgatnak az Európai Unión belül, illetve annak határain át. Claude. Köszönöm szépen, Péter. Köszönöm az Ekon bizottságot, hogy meghívta a Libe bizottságot a mai vitára a készpénzelnőzésben. Ez a természetesen harcban nagyon fontos témadosszié. Ilyenként meg tudom erősíteni, amit Péter is hangsúlyozott, hogy mindkét szerződések számára fontos téma ez. Így most visszaadom a szót az Ekon elnökének. hogy adja meg a szót az előadóknak, és aztán megkezdjük meg a vitát. Igen, a jelentős tevő kapja meg 5 percben a szót, aztán 3 percet kapnak az árnyék előadók, és ez egy spontán felszólási időszak is, ha valakit érdeklődik. Ott két-két perceket osztunk majd ki. Először megadom a szót a két jelentéstevő egyikének, Mari Delvónak, 5 percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. 263 módosítót kaptunk készhez. Általánoságban azt mondhatom, hogy egyetértünk a célkitűzésekkel, hogy e szabályozás a legjobb gyakorlatoknak megfelelően frissüljön. A pénzmos elleni harc és a termés finanszírozás elleni fellépés segítendő. Volt egy árnyékelődő ülésünk múlt héten, és azt kell mondanom, hogy meg tudunk állapodni a készpénz definíciójában, hogy a prepay cash vajon benne legyen, vagy sem, erről volt némi vita. Aztán az információ, a nyilatkozatban szereplő információ mértékéről, a hálózatok összekapcsolásáról, az illetékes hatóság által lefolytatandó ellenőrzésekről, az átmeneti elkobzásáról a készpénzeszközöknek, a tagállami hatóságok és az EU intézmények közötti információs létéről sikerült megállapodni, és ezekből a módosítókban is. Úgyhogy azt hiszem, hogy itt kompromisszumokat tudunk majd találni. Van egy, egy téma, méghozzá komoly téma, amelyről vita folyik, hogy, hogy a a nem kísért pénzeszközök szerepeljenek-e, vagy sem a, nyil, a, nyil, a bevallásban. Amikor valaki pénze utazik, akkor nyilván be kell vallja a nálevő pénzeszközt, és erre vannak eljárás eszközök, ám a kísérlet nélkül mozgó pénz esetében nincs kötelező deklarációs követelmény. Egyes frakciók és néhány tagállam, ahogy látom, amellett kardoskodik, hogy kötelező módon be kell valani a nem kísért pénz, készpénzmozgást. Az árnyékiradók a bizottsággal és a szakértékkel egyeztetve azt kell mondani, hogy senki sem ellenzi kerekperec ezt a dolgot, ám nagyon nehéz végrehajtani egy olyan rendelkezést, amely megkövetelné a deklarációt. Hiszen ki kéne bevallja? Az, aki az Európai Unión van? A feladó? nem, aki nem is tudja esetleg, hogy hol lép be melyik országban a készpénz. És egyébként az támokban volt ilyen kötelező bevallási kötelezettség, és akinek illegális szándékai voltak, nyilván sohasem vallotta be ezt a, a, a, a készpénzmozgást. Ha meg a, a készpénz felvevő, a címzett kell, hogy nyilatkozzon, amikor készhez kapja a pénzt, Hát csak az, akinek ellenőrzték a táskáját, az nyilatkozott. Akit nem kérdeztek meg a vámosok, az nyilván nem vallotta be a gyakorlatban. Úgyhogy ezért nagyon erős review klózokat kérünk, hogy legyen időnk, mondjuk három év múlva vizsgáljuk meg a végrehajtás mikéntjét, és annak tapasztalat alapján döntsünk kötelező bevallás pontos mikéntjéről. Úgyhogy a kompromisszum ebben a témában ki kell még alakuljon, tehát meg kell, tanul, meg kell vizsgáljuk a gyakorlati kérdéseket, mielőtt bevesszük a témadosszébe ezt. Úgyhogy azt javasoljuk, hogy három év múlva felülvizsgálati záradéktárgyaként nézzük meg újra, miképpen alakuljon ez. Ezért részem Juan Fernando fogja a javaslat második részre vonatkozó módosítókat ismertetni. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót López Aguilar libertárs jelentés tevőnek 5 percre. Köszönöm szépen, elnök úr, és igen, én is nagyra értékelem az eddigi együttműködést Delvó asszonyjal, illetve a többiekkel. 183 módosítót kaptunk, ezek kiterjednek majdnem minden cikkre a rendeletben, és sikerült kompromisszumot létrehozni, amelybe benne van majdnem minden módosító, és továbbra is az inkluzív munkamódszer mellett törünk láncsát. A kompromisszumok tekintetében a 12-esnél kezdeném. A 12-es kompromisszum a bizottság feladatát taglalja, amely a kompetens hatóságokra vonatkozó információval foglalkozik. Ezzel kapcsolatban vannak módosítók. A 12-es cég esetében kompromisszumot sikerült kialakítani, ez a 13-as kompromisszum, és itt egy technikai kiegészítés történt, utalunk az adatokra, amelyek az ötös cikkben jelennek meg. Ez a kitétel eddig nem teljesült, és ezért a kompetens hatóságoknak ex officio nyilatkozatot kell tenniük. Így az adatok hozzáférését biztosítjuk. Figyelembe kell venni azt, hogy itt nem büntetőjogi eszközről van szó, hanem a jogi alapot a vámkódex adja, a 33-as cikke az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek. A 14-es kompromisszumban azt javasoltuk, hogy az adatmegtartási időszakot rövidítsük le, és így ez megfelel az Europol, illetve az Entry-Exit rendszer rendeletének. Három éves időszakot javasoltunk, és amennyiben fennáll a bűncselekmény veszélye, akkor ezt az időszakot öt évre hosszabbítjuk meg. A 15-ös kompromisszumban megpróbáltuk elkerülni az úgynevezett fórum shoppingot. Ez azt jelenti, hogy megpróbáltuk összhangba hozni a tagállami szabályokat, és így megpróbáljuk elkerülni a pénzmosást. A 14-es cikkben kitartunk a delegált aktusok mellett a végrehajtási aktusok helyett. Ez azt jelenti, hogy az Európai Parlamentnek is beleszólása van a dolgokban. A 16-os kompromisszum a tanács általános megközelítésével foglalkozik, a vám információs rendszer használatát taglalja, és itt jó pár módosítót elfogadtunk, amely az adatcserét biztosítja. A 17-es kompromisszum a 18-as cikkkel foglalkozik. Itt a bizottság jelentéséről van szó. Azt kértük a bizottságtól, hogy értékelje a nyilatkozatokat, így hatékonyabban járhat el, mint a jelenlegi javaslat keretében. Itt arról van szó, hogy a bizottság időszakosan, azaz három évente jelentést készít majd. Ezt esetleg majd a tapasztalók fényében megváltoztathatjuk. A pragmatikus megközelítés, amelyről Delvo asszony szólt, az alapja ennek a kompromisszumnak tehát a 18-as cikk kompromisszumának. És most pedig a preambulum bekezdések. A 18-as kompromisszum a hogy az előfizetési kártyákra vonatkozik, nagyon fontos az, hogy az információ hozzáférhető legyen a pénzügyi információs egységek számára tagállamokban, illetve azt kértük a bizottságtól, hogy javaslatot tegyen egy európai uni javaslatot tegyen az Európai Uniós pénzügyi információs egységének is, és ezzel kapcsolatban módosítók születtek. A 20-as kompromisszum azzal foglalkozik, hogy elkerüljük a fórum shoppingot, és itt is, ha valaki nem teljesít, akkor hasonló helyzetbe kell, hogy kerüljön a különböző országokban. Aztán ott van a kockázatkezelés, a bizottság számára itt is a delegáltaktust javasoltuk, illetve végül, végül pedig az információs kampány a Bonafide utazók számára, ezt tartjuk nagyon fontosnak. Ez azt jelenti, hogy az Európai Bizottság feladata, hogy tájékoztatást nyújtson az utazóknak, az Európai Unióba utazóknak az új ö, jogi rendszerről a pénzforgás tekintetében. Köszönöm szépen! Megpróbáljuk kialakítani a végső kompromisszumot ezen a héten csütörtökön a tárgyalási forduló során. Köszönöm szépen az árnyékjelentéstevő munkáját. Köszönöm, és az árnyékadók következnek, meg a hozzászóló képviselők. Kérem mindenki röviden, néhány percben, mert kilenckor vége ennek a szakasznak. Libéssel kezdhetjük? Éva Zsoli. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, illetve az árnyék jelentéstevőnek, hiszen kiváló munkát végzett mostanáig. Mindannyian egyetértünk abban, hogy mennyire fontos ez a rendelet. Fontos az, hogy definiáljuk a pénz folyamokat, az új eszközök segítségével, az előfizetési kártyák segítségével, illetve meg kell nézni a drága kövek helyzetét is, hiszen ezeket pénzé lehet tenni. A helyzet gyorsan változik, és a bizottságnak fölül kell vizsgálni a szöveget, itt a három és az öt év merült föl. Az információcserét rendkívül fontosnak tartjuk. Nagyon fontos az, hogy azonnal tájékoztatást kapjanak a pénzügyi egységek, illetve az európai pénzügyi egység is. Ezen kívül az adatvédelem továbbra is fontos kritérium, 2017. június 27-én a PNR tekintetében megállapodásra jutottunk Kanadával. Beszéltünk arról, hogy ki fér hozzá ezekhez az adatokhoz. Ami pedig a pénzforgalmat illeti, ez egy, egy valós problémát jelent és talán az anyagi, a materiális problémák miatt nem lehet azonnali jogszabályt hozni, de nagyon fontosnak tartom, hogy minél gyorsabban megtaláljuk a lehető leghatékonyabb megoldást. Optimista vagyok, és nagyon remélem, hogy december eleje előtt ezt tető alá hozzuk. Köszönöm. A néppárt képviseletben Martiselló úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném megköszönni az előadó munkáját, mert a következő hetekben várható munka előre is. Ez nagyon érdekes és téma, nagyon sokszínű, ilyen követi munkát is. Egyik fő kérdés, amit meg kell oldanunk, az előre fizetett kártya kérdése, amelyeket illegitim módon használhatnak fel, és olyan módszert képviselnek, amely nem hasonlítható a készpénz használathoz. Ám a terezmus finanszírozásában szerepet az A, a névtelen hitelkártyák, előre fizetett kártyák ügye. Tehát az, amivel még foglalkozunk kell a következő hetekben. Vannak még olyan kérdések, amelyek nyitva állnak, ezeken túl is. Például hangsúlyoztuk ezeket, ami gyanút keltő elemeket, amelyekkel foglalkozni kell és rendezni kell. A küszöbérték meghatározása is fontos feladat. És az eljárások beindítására vonatkozó küszöbértékét. Tudjuk, hogy 10 euró a tervezett összeg és az ellenőrzések. Akkor is lehetségesek legyenek, hogyha alacsonyabb összegről van szó. Mindenképp le kell szabályozni ezt a kérdést, mert a jogállamiság kell, hogy érvényesüljön. Limite dei tre giorni lavorativi aztán a három munkanapos határidő is egy olyan téma, amelynek meghosszabbítását irányoznánk elő. Egyes kollégák egyetértenek, és ezzel is módosítókat, hogy beterjesztettek ez irányban. A néppárt célja az, hogy mindenképpen megadályozzuk a bűnözők tőkésítését, vagy, vagy, vagy gazdagodását, azokra a módosítókra koncentrálunk majd a néppárt részéről, amelyeket most megrövidítettem, és remélem, hogy sikeres lesz a munka ennek menetében. Köszönöm. Viszont kevés árnyékeledő van, úgyhogy ha bárki hozzászólna, nem árnyékeledő képviselő a Liber részéről, akkor az Ekonnak adjuk meg a szót. Econ árnyékeledők? és a van úr, akit üdvözlünk, Fabio De Mázi helyettesíti. Más árnyék aladó az Ekon részéről, nem? Pervans, először a spontán felszólások sorában. Működik? Rendben. Köszönöm szépen, Köszönöm szépen a két bizottság jelentéstevőjének a munkáját. Szerintem nagymértékben előre vitte a munkát, és ezt fontosnak tartom. Nézzük, hogy mi is itt a kihívás. A kihívás az, hogy ne hozzunk létre további administratív terheket. A készpénz egyrészt a terrorizmus finanszírozását, más pedig a pénzmosást is lehetővé teszi, és ezzel szemben föl kell venni a harcot. Egy küszöbértéket kell kialakítani, és ez nagyon fontos. De persze én sem szokta, szoktam 10 ezer euróval a zsebemben sétálgatni, és ennek meg is van az oka. De mégiscsak megvan a gyanú, hogy ha az ember 10 ezer eurós, ezer eurónyi készpénzzel sétálgat, a legtöbb országban ugyanis az ilyen tranzakciók nem legálisak. Tehát mindenképpen ellenőrzésre van szükség, illetve a gyanút el kell oszlatni. Aztán a nehézség a következő. Hogyha nem tesszük kötelezővé a nyilatkozatot, akkor nincsenek szankciók sem. Hogyha megnézzük a 13-as cikket a rendeletben, akkor azt látjuk, hogy itt szankciók vannak megfogalmazva, egyrészt a hármas cikre vonatkozóan, illetve a négyes cikkre vonatkozóan a kísérettel, illetve nem kísérettel rendelkező összegekre vonatkozóan. Vannak olyan tagállamok, ahol életben vannak ilyen típusú intézkedések. Nézzük, bizonyos tagállamok esetében tehát lehetséges, más tagállamok esetében pedig nem lehetséges hogyha egy nyilvántartás van, illetve ö, nyilatkozatot kell tenni, akkor mind a két esetben ezt meg kell tenni, tehát a kísérettel rendelkező és nem kísérettel rendelkező összegek esetében is. Nézzük, nem lehet ugye tízezer eurót utalni például a postán, vagy például ilyen kiküldő szolgálatokkal, amelyek aztán bekopogtatnak az ember ajtaján. Tehát azt hiszem, hogy itt nem túlzás az, hogyha azt kérjük e- ettől az embertől, hogy az interneten e, regisztrálja a nem kísérettel rendelkező összegekre vonatkozó nyilvántartásban ezt a tízezer eurót. Tehát itt egy konkrét helyzetet említettem meg. Aztán ott van a felülvizsgálati zárad, záradék. Jogalkotóként mindig szembe, figyelembe vesszük az esetleges hibáinkat, illetve a hezitációkat, és ezekre vissza kell térnünk. A 15-ös cikk például végrehajtási aktusokat tesz lehetővé a bizottság számára, és ide tartozik a négyes cikk is. Tehát úgy tűnik, hogy azok az elemek, amelyek lehet, lehetővé teszik a négyes cikk igazolását, lehetővé teszik azt, hogy következetesen dolgozzunk. És ebben a tekintetben ugye módosítók születtek, Izek úr tollából például, aki sajnos ma nem tudott eljönni, a 67-es és 68-as módosítóra utalók ez a kompromisszum alapját adhatja, és szerintem a két bizottság ez alapján dolgozhat. Az biztos, hogy nem szeretnénk egy új administratív felhőt létrehozni, de az biztos, hogy azért komolyan kell venni a dolgokat mit, mi az, hogy tízezer euró sétálgat ide-oda egy csomagban, vagy pedig a postán? Hát itt a nyomon követhetőséget elvárásként fontosnak tartom. És így meg kell néznünk, hogy ezek semmiképpen ne kerüljenek például a bűnözők vagy a terroristák kezébe, tehát szükség van erre a jogszabályra. Next one. Köszönöm. Következő. Cedesovski úr, köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy nagyon nehéz itt sok kollégának a helyzete. Én alapvetően a vita miatt jöttem ide. Nagyon érdekel ez a téma. És az, hogy az európai bűnözői csoportok hogyan is működnek az biztos, hogy ha én bűnöző lennék, akkor inkább bitcoinban fizetnék, és nem készpénzben. De ez csak egy gondolat. A másik gondolat pedig az, hogy ha valaki mondjuk kábítószert akar vásárolni, akkor gyakran gyémántal fizet. Láttam ezt a jelentést, szerintem nagyon pozitív, nagyon jó jelentés és gratulálok egyébként a jelentéstevőknek, árnyék jelentéstevőknek és így tovább, mindazoknak, akiket érdekli ez a téma. De én szerintem a jövő vitája az inkább a bitcoinokról fog szólni, illetve másfajta fizető eszközökről, amelyek már léteznek. Köszönöm szépen! Úgy látom, hogy Matucello kolléga is kéri a szót, csak nagyon röviden, két percben. Igen, nem a tízezer euró a probléma. A probléma az szerintem az, hogy ebben a jelentésben nincsen egy minimális küszöbérték, amiben ki, amiből ki tudunk indulni, és az eljárás be tudjuk indítani, akkor is, hogyha akár csak 100 euró van annál a személynél. Akkor talán a gyanú küszöböt meg kellene változtatnunk. Már csak azért is, mert a bűnözői csoportok Európában nem egyformán működnek, épp úgy, ahogy egyébként a vámhatóságok sem. Elképzelhető, hogy valaki, mert xenofób vagy rasszista, egy vámtiszt, mert egy vallási vagy a bőrszínéből kiindulva megállít valaki mást, és helyette közben meg a bűnözők szépen besétálnak. Tehát én azt hiszem, hogy kell egy minimális összeg, ami lehet, hogy 1000 euró vagy 2000 euró, erről beszélhetünk. De hogyha ezt nem határozzuk meg, és mondjuk, ha egy vámtiszt 50 euróval állít meg valakit, és azt gondolja, hogy az az 50 euró az mondjuk bűnözésből származik, hát az már nem jogállamiság. Köszönöm. Jelentéstevők, már idő volt. Köszönöm szépen. Köszönöm a felszólalásokat. Szerintem nem fogjuk ezt a problémát ma megoldani. Egyébként lesznek majd árnyékjelentéstevői találkozóink is, és tovább kell még beszélnünk arról, hogy a készpénzforgalommal mit akarunk kezdeni. Minden esetre az biztos, hogy semmi értelme egy olyan rendeletet megalkotni, amit aztán nem lehet életbe léptetni. Tehát szerintem meg kell vizsgálnunk azt, hogy hogyan tudjuk aztán megvalósítani a javaslatainkat. Ami a bitcoinokat illeti, hát erről is esett már szó, persze, De a bitcoin azért az nem készpénz, és persze vannak más lehetőségek is arra, hogy hogyan finanszírozunk a terrorizmust, de azért mégiscsak ez a kis joganyag kiegészíti azokat a már meglévő eszközöket, amelyek már megvannak a kezünkben a terrorizmus ellenes harc területén. Ami a vámtisztek viselkedését illeti, hát általános értelemben szükséges egy olyan rendszer, amelyben azt mondjuk, hogy ki az, aki gyanúsnak minősíthető, még akkor is, hogyha csak 100 euró van valakinél. Ezt egy tagállamokkal közösen kell kialakítani, és a delegált jogi aktusok révén kell megvalósítani. De szükség van egy keretre, mert valóban nem szabad, hogy mindenki gyanúsnak minősülhessen már eleve. Én azt gondolom, hogy természetesen lehet az embernél pénz, anélkül, hogy rossz szándékkal tenné ezt meg. Minden esetre, hogyha valaki gyanús, akkor viszont eszközöket kell adnunk a vámtisztjeink kezébe. Köszönöm szépen! Jövő héten csütörtökön lesz egy árnyékjelentéstevői találkozónk, és majd remélem, hogy ott sikerül egy közös álláspontot kialakítani azokkal a témákkal kapcsolatban, amelyekről majd, majd szavaznunk is kell. Köszönöm szépen, hát sajnos lassan le kell zárnunk ezt a vitát. A LIBE nevében Ágilár úr a jelentéstevő, az árnyék jelentéstevők nevében is szeretném megköszönni az EKON szakbizottságnak az együttműködést. December 4-én találkozunk ismét ebben a körben. Köszönöm szépen, öné a szó. A libe viszont az egy a kettő teremben fog találkozni. Mi viszont itt találkozunk 8 perc múlva.